We start the meeting. Uh, Elkezdjük az ülést. Van-e bárkinek a napi rendel kapcsolatban megjegyzése? Akkor azt elfogadottnak tekintjük. A nyelvi kiosztás tekintetében a finn, horvát és máltai kivételével minden nyelven lesz ma tolmácsolás. Új képviselőt köszönthetünk körünkben. Joachim Stárbeki urat, aki póttagként vesz részt munkánkban, az ECR frakciót képviseli, és mivel új képviselő, külön is köszöntjük. Hármas napi rendi pont. Egy közös párbeszédet folytatunk az Ekon bizottsággal az éves növekedési jelentésről. Dombrovskis, eh, Tyson és Moszkovici eh, hölgyek és urak jelenlétében. Holnap lesz ez az ülés. 8 órakor kezdődik az ülés, ezt mindenki jegyezze meg. Reméljük, hogy korán lefekszenek ma, és sikerül majd bejutni 8 óráig, hiszen 8-tól 10-ig tart csak az ülést nem itt lesz, hanem a Jan 4Q2-ben. Nagyon fontos, hogy az Ekon bizottsággal közösen megtárgyaljuk ezt a kérdést. Remélem, hogy prioritásként kezelik a kollégák, hogy itt lesznek. Az úgynevezett iSpeed meghallgatás ugyancsak holnap lesz, negyed négytől negyed ötig. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell majd lezavarnunk közülést. Ez egy második egyeztetés az előzőnek a tanulságai után. Meghívtunk több tagállamból fiatal embereket a választások előtt. Most visszatérünk a speed meghallgatásra, amit koktél kísér, száz fiatal lesz jelen, még rajtunk kívül. És meg szeretnénk mutatni európai új generációjának, hogy az ifjúság kérdését komolyan kezeljük, az ifjúság munkanélküliségét ugye különösen. Remélem, hogy sokan jönnek tehát a kollégák. Látogatói csoportok is jönnek hozzánk. 20 látogatónk lesz Görögországból, és egy szakszervezeti, magaszintű delegáció ma és holnap lennek, lesznek körünkben ezek a vendégek. Holnap 35 további látogatót fogadunk, majd őket holnap köszöntöm. Ha nincs senkinek megjegyzése, akkor a mai ülésünk napirendjét elfogadottnak tekintem, illetve a november 20-ai ülésünk jegyzőkönyvét is, ha azzal kapcsolatban sincs senkinek megjegyzése. és akkor most rátérünk napirendünk negyedik pontjára. Eszmecsere Martin Kerem úrral, aki az alapjogi ügynökség igazgatója. Amint tudják a kollégák, ez az ügynökség nagyon széles mandátummal rendelkezik. Az alap jogok. Például lefedik a fogyatékkal élők jogait, a gyerekek jogait, a romák jogait, és így tovább. Örülünk, hogy eljött hozzánk Jerum úr, és akkor meg is hallgatnánk Önt. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak erre az eszmecserére. Különleges a mai nap, mert ma ünnepeljük az emberi alapjogi karta ötödik évfordulóját. Ma öt éve lett az jogilag kötelező EU szerte, és ez eleve mérföldkő volt, és most is mérföldkő az emberi jogok érvényesítésének történelmében. Ne felejtsük el, hogy az alapjogi karta gazdasági, szociális jogokról is rendelkezik, amelyek most különösen időszerűek és önöknek is fontosak. Mi történt ez alatt az öt év alatt? Egy kicsit most visszaugranék 2009. december 1-ére. Nagyon sok minden történt, van bőven okunk a büszkeségre. Erősebb, gazdagabb, emberi jogi védelmi rendszerünk van, és az emberi jogok mérhetően jobban érvényesülnek az EU-ban. Nem akarom valamennyi területét felsorolni ennek a területnek, de a törvények közül például az áldozatvédelmi irányelv különösen sok fejlődésen ment át az igazságügyhöz való hozzáférés tekintetében az új bizottság, az akkori új bizottság kinevezte az alelnököt és az emberi jogi ügyek felelősének tette meg, és önök pedig hát mindig is védelmezték ezeket. Tehát haladtunk előre, jó a jogi keret, és erős. Ugyanakkor soha nem dőlhetünk hátra, mindig új kihívásokkal szembesülünk. Ezek közül némelyik igen súlyos, főleg a gazdasági válság kapcsán látjuk ezt. És egyes politikai területek, amelyeket a válság közvetlenül érintett, sajátos kihívásokat jelentenek most emberi jogi szempontból is. Ilyen kérdés például az oktatáshoz, az igazsághoz, a munkához való hozzáférés, a munkához való jog és a diszkriminációmentesség problémája. Kénytelen vagyok itt most Ferenc pápát idézni, ugye nemrég meglátogatta önöket őszentsége, csak egy mondatot idéznék tőle. Milyen az ember méltósága, hogyha diszkriminációtól szenved? Milyen méltóság képzelhető el egyáltalán, hogyha nincs mit enni, és hiányzanak a túlélés alapvető feltételei. És még súlyosabb, hogy ha nincs lehetősége a méltó életre. Hát azt hiszem ez az önök szívügye is, úgyhogy közös alapokról indulunk talán, mondhatom ezt. Nos, nézzük meg, hogy az emberi jogi ügynökség, vagy alapjogi ügynökség mivel foglalkozik. Három fő csoporttal foglalkozunk, a fogyatékkal élőkkel, a romákkal és a gyerekekkel. Ha a fogyatékkal élőket nézzük, önök is pontosan tudják, hogy közülük nagyon sokan munkanélküli, körülbelül a fogyatékkal élők fele az EU-ban munkanélküli. Sőt, ez 70%-ra míg a, a fogyaték nélkül élőknek 70%-a dolgozik, még legrosszabb esetben is. Az oktatáshoz való hozzáférés, illetve az iskola elhagyás, korai iskola elhagyás is súlyosabban ö, érzékelhető a fogyatékosok körében. Ez aztán további gondokat okoz, szegénységhez vezet, szociális kirekesztéshez, és egy negatív spirál indul meg ezért az ENSZ eh, fogyatékkal élőkről szóló alapjogi egyezménye és ennek aláírása hatalmas mérföldkő, amely ezt a trendet próbálja megfordítani. És ez persze nem csak Európában van így, hanem máshol is. De Európában mégis sajátos a helyzet, mert eh, EU az EU történetében először fordul elő az, hogy ebben a témában nemzetközi egyezményt ír alá. Ennek következménye van az EU jogalkotására is. Ez azt jelenti, hogy az EU intézmények, ideértve a sajátomat is, eleve meg kell, hogy feleljenek a konvenció valamennyi feltételének, ezen komolyan dolgozunk. A saját intézményünket éppen most világítottuk át, diverzitás auditingot végeztünk, hogy hogyan lehetne teljesen megszüntetni a diszkriminációt. De hát sokkal nagyobb falat ennél az, hogy a tagállamok, az EU ö, valamennyi tagja hogyan felel meg. Főleg a foglalkoztatás területén okoz ez gondot, és a fejlesztési finanszírozás tekintetében. Az új strukturális alapokra vonatkozó szabályok azonban előrelépést jelentenek, mert benne van a szabályokban, hogy a fogyatékkal élőket minden beruházás, fejlesztési projekt esetében meg kell hallgatni. Ez egy igen fontos első lépés azon az úton, amely a gyakorlati megvalósítását illeti a jogi keretnek. Másodszorban hangsúlyozni szeretném azt is, hogy erős monitoringot szeretnénk, és ebben a parlament stratégiai partnerünk lehet, a bizottsággal együtt. Szeretnénk egy olyan cselekvési tervet felvázolni, amely a belső és tehát intézményi, illetve külső kihívásokat feltárja, és megnézi, hogy mit tudunk tenni ezek ügyében. Ügynökségünk ezekkel a kérdésekkel már több éve foglalkozik, főleg a független életvezetés az, ami foglalkoztat minket a fogyatékosok kapcsán, hogy ez minél nagyobb százalékban lehetséges legyen körükben. Most a másik csoportra térnék rá, a romák helyzetére. Az alapjogi ügynökség óriási, az eddigi legnagyobb felmérést végeztette el Európa szerte. 80 ezer roma háztartást kérdeztünk ki, személyes interjúkban, szociális-gazdasági helyzetükről, diszkrimináció tudatukról, és ezen túlmenően további 20 ezer szomszédot is meghallgattunk, hogy az ő szemükben a szegénység, a cigányság kérdése ennek a problémának a kezelése tagállami szinten szerintük milyen és 3000 önkormányz, 300 önkormányzattal is egyeztettünk arról, hogy mit tesznek napi szinten ebben az ügyben. Ezek az adatok eh, mind kint vannak a honlapunkon, eléggé megdöbbentő, ezek közül csak néhányat emelnék ki a megdöbbentő tények közül. Például az írás tudatlanság. Kiderült, hogy a férfiak 15%-a és a romanők 25%-a nem ír és olvas, és ha a szomszédjaikkal összehasonlítjuk őket, tehát nem a legjobb módúakkal, hanem az ő szomszédaikkal, akkor ott viszont csak egy százalékos ez az arány. Tehát még a szegények és a szegény romák között is szakadék tátong, és az iskola elhagyás, a korai elhagyás is drámaian magasabb a romák körében, mint a szomszéd dok körében, a többségi lakosság körében és háromszoros a munkanélküliségi ráta a romák körében, mint a mellettük lakó nem gazdagok körében. Óriási tehát a kihívás, és éppen ezért a tagállamoknak segítenünk kell, és rá kell őket szorítanunk arról, hogy legyen roma integrációs stratégiájuk, ezt, ezeket hajtsák is végre a változást csak ilyen stratégiával lehet elkezdeni generálni, már pedig óriási változásra lenne szükség, főleg azon országokban, ahol jelentős a roma lakosság aránya. Az alapjogi ügynökség folytatja a roma lakosság adatainak körülményének felmérését, és azt reméljük, hogy egy tagállamok képviselőiből összeálló munkacsoportot tudunk majd működtetni, amely a folyamatos monitoringot végzi majd, és az elszámoltathatóság így megfoghatóbb lesz, mind nemzeti, mint az EU pénzek elköltése tekintetében. És az erre a területre szánt pénzeket hatékonyabban tudjuk majd eltökölteni. Végül pedig az gyermekjogokról szólnék. Ugye a roma gyerekek kérdése külön komoly mm, ügy, átfedés a két halmaz között. Őket érinti legsúlyosabban a gazdasági válság, a gyerekek 30%-át érinti a szegénység és a szociális kirekesztés, ez óriási arány. Egy egész generáció sorsa forog kockán. Az alapjogi ügynökség azon van, hogy az gyermekekkel szembeni erőszak és ellenségesség ügyében tegyünk valamit, és a gyermekvédelmet rendszerében megreformáljuk, a gyerekek hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz javítsuk. Ezek a fő csapásvonalak tevékenységünkben, és egyben ezek elmesélésével talán az is kiderült, hogy hogyan dolgozunk ott az ügynökségnél. Röviden befejezésképpen jövő évi prioritásainkat szeretném felsorolni. Jövőre fogjuk kiadni első átfogó jelentésünket a modern kori rabszolgaságról. A rabszolgaság persze nem modern dolog, de sajnos létező jelenség Európában, jogi értelemben, szociális szempontból is megpróbáljuk feldolgozni a kérdést, illetve a munkajogi felügyeletek jelentéseit is bevonva, hogy ezt a súlyos problémát feltárjuk. Egy másik jelentésünk is jövőre vagy 2016-ban fog megjelenni. Ez az etnikai kisebbségek helyzetével foglalkozik. 25 ezer etnikai kisebbséghez tartozó szemét hallgattunk meg. És most újra elvégezzük ugyanezt a felmérés, ugyanezzel a metodikával, hogy a trendek kimutathatók legyenek, hogy mi változott az utóbbi évek során, és úgy tűnik, hogy már most látszik, hogy lesznek új aspektusai, dimenziói ennek a felmérésnek. Tehát az etnikai kisebbségek és más kisebbségek kapcsán is ugye megkérdezzük, mint ahogy tőlünk is ezt várják, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, hogy elértük-e a 2020-ig kijelölt célokat jó irányba tartunk-e, hol tartunk az úton. Ezekről örömmel egyeztetnék önökkel. Nos, befejezésképpen. Egy kevésbé kirekesztő társadalom felé tartó úton vizsgáljuk, hogy mik még az átlépendő akadályok, és mely területekre kell külön odafigyelni. Egy kérésem lenne önökhöz, ha megengedik. Kérem segítsenek minket abban, mint ahogy mi is már 2008 óta ezen vagyunk, hogy a, a horizontális irányelv megszülessen. Ugyanis az Európa szerte megkülönböztetett embereket, ha horizontális irányelv ö, kezeli majd, akkor az jelentős áttörést jelenthet majd, és a bizottságnak állítólag ez prioritása, hogy ezt meghalkossa. Öt éve működik tehát az alapjogi karta, léptünk előre, főleg, ahogy említettem már, gazdaság és pénzügyi politika területén. A jövőben még jobban oda fogunk figyelni a gazdaságpolitikák szociális hatására EU és tagállami szinten egyaránt. Ez persze nem egy exakt tudomány, de van ennek is metodikája, és komoly hatása lehet, hogyha megalkotjuk. Köszönöm a figyelmet. Thank you. Now I open for... Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Először Morán Chartier asszony kap szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, igazgató úr, köszönöm mindazt, amit elmondott. Nagyon ö, teljes képet kaptunk az intézményéről, és ebben a bizottságban nagyon ö, ö, érdeklődünk a téma iránt. Ugye ön azt mondta, hogy előre haladtunk, haladást értünk el, de ott volt az a de. Tehát öt év óta azért mm, hát nem olyan sokat értek el, ha megnézzük a realitásokat ha megnézzük az alapjogok tiszteletben tartását, például a kisebbségek terén, akkor fel kell tennem azt a kérdést, hogy nem kellene még sokkal több erőfeszítést tennünk az közigazgatás sok szintjén a tagállamokban. Sokkal inkább ösztönözni kell az erőfeszítésekre a különböző adminisztrációkat ön is azt mondta, hogy az alapjogi kartát be kell tartatni, tiszteletben kell tartani, és a konvenciót úgy szintén, tehát a tagállamok összességében adminisztrációs szinten kell ezt megvalósítani. Ezzel kapcsolatosan vannak-e pontosabb elképzelései. Hogyha nagyon optimisták akarunk lenni, akkor meg kell nézni, hogy milyen utat kell még a továbbiakban bejárnunk, vagy reali, reali, realistának kell lennünk hogyan lehet a különböző közigazgatásokat, adminisztrációkat rávenni arra, hogy fejlődjenek ezeken a területeken. Aztán beszélt az emberekről, a gyerekekről, a szegénységről. Azt látjuk, hogy az iskola egy nagyon-nagyon fontos elem az integráció terén. A fiatalokat az iskola tudja integrálni. Ön tudja azt, hogy mi történik általában a jó tapasztalatok terén a tagállamokban. Hogyan lehet például a távoktatást ebben a rendszerben elképzelni? Hogyan lehet a fiatalokat bevonni ebbe a rendszerbe. Aztán megint csak legyünk reálisak, igazgató úr hol vannak az igazi gyenge pontjaink. Ezt is szeretnénk hallani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig úr Krisztensen úr kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az elhangzottakat. Teljes mértékben egyetértek az elhangzott prioritásokkal, de, de a fogyatékossággal élők, a gyermekek, a romák számára sokkal többet kell tennünk. Azonban úgy gondolom, hogy arra is szükség van, hogy a migránsok kérdéseivel is foglalkozzunk. Ez nagyon fontos a belső piac szempontjából. Tudjuk, hogy milyen rettenetes a helyzetük. Vannak olyan országok, ahol a migránsokat, a bevándorlókat nem korrekt módon kezelik egész egyszerűen. Tehát európai szinten kell elgondolkodni erről a témáról, és a jogszabályokat igenis alkalmazni kell, de nagyon sok esetben nem alkalmazzák a jogszabályokat. Tehát van diszkrimináció, ami a munkafeltételeket illeti, a jövedelmezéseket illeti. Vannak-e számadataink? Milyen a diszkrimináció egyáltalán Európában? Köszönöm. Jutta Steinrück. Ja, Köszönöm szépen, amit elmondott. Úgy gondolom, hogy az alapjogi ügynökségnek még nagyon sok feladata van, sok munka vár még az ügynökségre. December harmadikán van a fogyatékossággal élők napja, ezen, ennek kapcsán az oktatási lehetőségeiket, a munkaerőpiachoz való hozzáférést kell vizsgálni. Ez nem mindenhol biztosított eh, számukra. Vannak európai szintű kutatások, vizsgálatok erről. A második kérdésem következő. Az európai munkaerőpiac eh, fejlődésével kapcsolatban Ole Christensen eh, kitért a munkavállalók helyzetére, és az új foglalkoztatási formákra. Vannak olyan emberek, akik teljes munkaidőben dolgoznak, és mégis szükségük van szociális segélyre ahhoz, hogy meg tudjanak élni. Másrészt nagyon furcsa és rossz munkaszerződésekkel dolgoznak sokan, csak akkor hívják őket, amikor konkrétan van munka, de nincsenek állandó szerződéseik. Hogy függ ez össze az európai polgárok alapjogával? Nem sérülnek ezek az alapjogok? Thank you. Köszönöm szépen. Következő felszólaló következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadást. Köszönöm, hogy elmagyarázta nekünk, hogy hogyan működik az alapjogi ügynökség és a munkája. Ő beszélt a modern rabszolgaságról. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet több százezer emberről beszél, akik rémes körülmények között szinte rabszolgaként dolgoznak. Mit tehetünk ez ellen? Mindenképpen eszközökre van szükség, hogy hatékonyan fellépjünk a modern rabszolgaság ellen. Mit tehetünk a jövőben? annak érdekében, hogy ezeket a rémes helyzeteket beszüntessük. Én úgy gondolom, hogy véget kell vetni ezeknek a rettenetes munkafeltételeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szélik Jutis képviselő a következő. Köszönöm szépen. Igen, ön utalt joggal azokra a problémákra, amelyekkel szembe kell néznie az ügynökségnek, beszélt a gyermekmunkáról is. Azonban én nem hallottam valamit. Nevezetesen azt, hogy mit tesznek ezen probléma ellen. Ugye tudjuk, hogy Európában gazdasági válság van, és a válság azért is alakult ki, mert nagyon sok a megszorítás jelenleg. Ugye gondolni kellene a gyerekekre, a nyugdíjasokra, a szociális helyzetükre. Látjuk azt, hogy egyensúly hiány alakult ki különböző területeken, például a nők és a férfiak között. Aztán arról is beszéltünk, hogy a gyerekek korábban elhagyják az iskolát, mint kellene. Aztán ott vannak az időseket érintő egészségügyi problémák és mindez természetesen hozzájárul ahhoz, hogy egyre kevesebb a munka, a foglalkoztatás, tehát van egy általános politikai vonal, és ezen belül a fiatalokra is gondolni kell. Ne felejtsük el azt, hogy az egyensúly hiány természetesen elősegíti a rasszizmust, milyen javaslatokat, konkrét javaslatokat tudnak önök tenni? Hogyan lehet a megszorításokat megszorításokon könnyíteni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Köszönöm. Köszönöm. Még négy kérdés van. López Bermelio asszony következik a Guétől. Igen. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a beszámolóért. Ugye elmondta azt, hogy milyen nagy a szegénység, utalt a szegénységre. Sajnálatos módon Spanyolországban a megszorítási politika alkalmazása miatt a gyermekszegénységünk az európai tagállamok közül a második helyen van, tehát nagyon magas ez a ráta. Szakmai területen is vannak problémáink, aztán az egészségügyi reform terén látjuk azt, hogy a migránsok egészségügyi feltételei rosszak. Azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy osztjuk az elemzését, azért nem kell mindennek mindig homogénnak lenni. A nők kérdése azonban nagyon érdekel bennünket, azt látjuk, hogy a nőket diszkriminálják nagyon sok területen, és általában a diszkrimináció inkább a nőket érinti, legalábbis Spanyolországban a fogyatékossággal élő nők helyzete is rossz például elmondható az, hogy hogy 8 ponttal rosszabb a helyzetük, mint a nem fogyatékossággal élőké. Természetesen támogatjuk azt, hogy a szociális célkitűzéseket elérjék, és hogy ezek megfeleljenek a 2020-as stratégiának, nevezetesen csökkenteni kell a szegénységet, a gyermekszegénységet, a szociális célkitűzéseket azonban a megszorítási politika elé kell helyezni, mert ez csak így lehet megvalósítani. Köszönöm szépen. Következő képviselő a függetlenektől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiárom úr beszélt a munkával kapcsolatos, a foglalkoztatással kapcsolatos, a fekete munkával kapcsolatos problémákról. Tudjuk azt, hogy vannak illegális bevándorlók, és olyan jogszabályok léteznek, amelyeket nem csak formailag kell betartatni, alkalmazni. Tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben a különböző munkahelyeken feketén dolgoznak a mm, bevándorlók. Tudjuk azt is, hogy, hogy a hogy szociális területeken mi a helyzet, hogy a társadalombiztosítás sok esetben egész egyszerűen szétesik, például Görögországban is ez a helyzet. Aztán ott vannak a marginális csoportok, amelyeket integrálni kellene a társadalomba, de sok esetben nem tartják be azokat a törvényeket, amelyeket be kellene tartani. Köszönöm. Következő. Lengyelül fogok felszólalni. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az ön elemzése, és az a benyomásom, hogy ön klasszikus dolgokról beszélt, mint, szociológ, mint egy szociológus szólna, ugye? Három nagy szociális csoportról beszélt a romákról, a fogyatékossággal élőkkel és a kiskorúakkal, a gyermekekről beszélt. Tehát nekem mindössze egy kérdésem lenne önhöz. Az ügynökség foglalkozik például nagyon aggasztó problémákkal, például Németországra vonatkozóan. A romák német városokba mentek, vándoroltak, és nagyon sok a nehézség ezekben a német városokban. Aztán azt is hallottuk a kollégáktól, hogy diszkriminációs eseteknek is áldozatai az általánosságban a benyomás, hogy mindaz, amit ön mond, Európa egy részét érinti, és teljesen távol van a szegényebb Európától. Mire is gondolok? Ugye a kollégák elmondták azt, az én országomra is vonatkoztathatom például, hogy egészségügyi problémák vannak, milyen nagy nehézségek vannak az egészségügyben, hogy a szegényebb emberek nem jutnak egészségügyi szolgáltatásokhoz, vagy nagyon nehezen jutnak ahhoz aztán ott vannak a gyermekek. Például gyermekek, akik egyedül vannak, egyedül maradtak, mert a szüleik külföldre mentek dolgozni, például Lengyelországban. A lengyel vállalatok is diszkriminációval élnek. Aztán ott vannak a kisebb vállalkozások, ahol nagyon nagy a nehézség. E- ezekről is kellene ugye itt az Európai Parlamentben beszélni. Ugye Európában az alapjogokat mennyire tartatják be Európában? Voltak Lengyelországban helyi választások, ahol, amikor is megsértették a jogszabályokat, aztán ott van Bulgária, Románia, azt látjuk, hogy az emberek egyre biz, bizalmatlanabbak az intézmények irányában. Bizonyos régiók egyre inkább hátrányba kerülnek, a polgárok alapjogait nem tartják be. Ezek mind olyan dolgok, amelyel az Európai Parlamentnek foglalkoznia kell. Nem lehetünk közömbösek ezek, ezen problémák iránt. Arra van szükség, hogy mérlegre tegyük mindezt, mindezeket a problémákat. Köszönöm. Ann Sander az Európai Néppártól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, igazgató úr. Mindazt, amit elmondott, nagyon érdekes elemeket hallottunk az önök munkájáról, de azt is látjuk, hogy még nagyon sok munka áll önök előtt. Egy pont egy konkrét dologról szeretnék szólni a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatosan. Franciaországban, csak úgy, mint más országban is valószínűleg a vállalatoknak az a kötelessége, hogy ö, alkalmazzanak fogyatékossággal élő személyeket. De sok esetben a vállalatok inkább fizetik a szankciókat, a büntetéseket, és nem alkalmaznak fogyatékossággal élőkkel mert azt mondják, hogy nincsenek meg a megfelelő feltételek, például ergonómiai vagy hozzáférési szinten. Én szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatosan más országokban. Például a Franciaországban látjuk azt, hogy létezik egy olyan jogszabály, amely pontosan arról szól, hogy a fogyatékossággal élők hogyan tudnak hozzá, hogyan tudnak eljutni, hozzáférni a különböző területekhez. Kérem, hogy ezt, ezeket mondja el. És a legutolsó felszólaló Martin úr, Köszönöm szépen, köszönöm igazgató úr, köszönöm mind ezt a témát, amelyről szó, szólt a gyerekek, a fogyatékossággal élők, a romák témáját, sőt azt mondta, hogy ugye rabszolgaság van Európában, tehát minden nemzetnek az a kötelessége, hogy a gyengébbeket segítse a gyermekeket, tehát a fogyatékossággal élőket, az idős embereket, és mindig ott leszünk, hogy segítsünk. A romákkal kapcsolatosan ön azt mondta, hogy mindenképpen meg kell tenni mindent, hogy integráljuk a romákat. Jó, igen, de miért ne? De én azt a kérdést teszem fel, hogy a romák akarnak integrálódni? Le- döntenek-e a romák arról, hogy integrálódjanak? Én inkább az asszimiláció szót használnám, mint az integrációt, és ebben az esetben tudunk segíteni önöknek. Na most, ami a gyermekeket illeti, hogyan képzelje el Európa azt, hogy a szülők helyét, helyét veszi át? Ez igazgató úr, hát ez egy nagyon nagy erőfeszítés lenne, hogyha figyelembe vesszük a 28 tagállamot. Először a szülőkkel kell foglalkoznunk, hogy a szülők ott hagyják, elhagyják a gyermekeiket, tehát ez is egy oktatás, nevelés kérdése. Európában a rabszolgaság, ugye felemlítette ezt a kérdést is, egyfajta neokolonializmus a modern időkben, de kinek a hibájából? Nem Európa volt az, amely létrehozta a Schengeni rendszert a szolgáltatások, a személyek szabad áramlásával? Nem Európa volt az, amely a külföldön dolgozó, dolgozókról szóló irányelvet elfogadta? Tehát mindezt nem Európa tette meg? És Ugye itt most azt látjuk, hogy a földközi tengeren a migránsok sorra halnak meg, szegény szállodákban például tűz, tűzesetek során meghalnak ezek a szegény migránsok. Tehát Európa olyan jogszabályokat hozott létre, amely lehetővé teszi ezt az új ö, idők rabszolgaságát. Ugye beszéltünk a külföldiekről, ugye, akik Európába érkeznek. Ott van a pozitív diszkrimináció. Ezt már húsz év óta tagállamokban is alkalmazzák. Önök az ügynökségben különböző elemzéseket végeznek. A pozitív diszkrimináció átalakult egyfajta külföldiek preferenciájává kérem, hogy figyeljenek oda mindenre, mert én attól félek, hogy egy idő után igazgató úr, én tiszteletbe tartva azt a munkát, amit végeznek, de úgy gondolom, hogy a külföldiek jogaivá válnak majd az emberi jogok és alapjogok. Köszönöm szépen. Tehát 10 percet kap az előadónk, hogy válaszolja mindezen kérdésekre. az ügynökség igazgatójaként nem kell minden kérdésre válaszolnia, amit mi a parlamentben fölteszünk, de azért próbálja meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a nagyon gazdag és izgalmas kérdéseket. 10 percben nagyon nehéz minden kérdésre válaszolni. Voltak olyan kérdések, amikre önmagában egy szeminárium formájában kellene válaszolni. Tehát ezért megpróbálom egy kicsit összefoglalni a kérdéseket. Sátő asszony, az első kérdést öntette fel. Kisebbségek Európában hogyan tudjuk ezt helyi és nemzeti vagy tagállami szinten kezelni? az kisebbségek kérdését. Ez kulcsfontosságú kérdés, hogyha az alapjogi kérdésekről beszélünk, nem csak a romák, más kisebbségekről is beszélnünk kell. Az alapjogok megsértésére azért kerül sokszor sor, mert a rendszer nem képes korrekt tiszteletül bánni a kisebbségekkel, akár települési, önkormányzati szinten, akár nemzeti, akár EU szinten. Ezért sokkal határozottabb és erőteljesebb közös fellépésre van szükség, hogy ezen kérdések némelyikét meg tudjuk oldani. Nagyon hosszú még az út, amit meg kell tenni. Horizontális együttműködésre is szükség van helyben is, és vertikális együttműködésre is a különböző szintek között. Jelenleg 21 települési önkormányzattal működünk együtt roma kérdésekben, tehát 21 helyi önkormányzattal, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk egymástól tanulni, hogyha különböző intézményeket összekapcsolunk egymással és a hatóságok is kapcsolatba kerülnek a többségi társadalommal és a kisebbségiekkel is. A roma szó helyett persze beírhatunk más csoportokat is, folyatékossággal élőket, vagy etnikai kisebbségeket, vagy más társadalmi szempontból hátrányos helyzetű csoportokat. Többé-kevésbé, hát persze különbségek vannak közöttük, de azért a problémák nagyjából hasonlóak ezen csoportok esetében. Fontos lépések történtek már, például a e, roma nemzeti stratégiák azt jelzik számunkra, hogy a politikai célokat mennyiben sikerül elérni. És a végén megvalósul az elszámoltathatóság, az is kiderül, hogy hol vannak a rendszerben a gyenge pontok. Gondolkodás folyik tehát különböző területeken, és a gondolkodás eredményét fel lehet használni arra, hogy általánosságban is erőteljesebben tudjunk itt a megoldások érdekében politizálni. Az oktatás. Erre vonatkozott több képviselő kérdése is. Azt mondanám, hogy általánosságban az ügynökség nem eh, foglalkozik általánosságban az oktatással. És ez vonatkozik több más eh, területre is, amit itt említettek, például az egészségügyre. Mi elsőban ott tevékenykedünk, ahol az EU-nak hatásköre, kompetenciája van. És sok fontos kérdés, amiről itt beszélünk, azok egyszerűen tagállami kompetenciába tartoznak, és az uniónak nincs egyszerűen hatásköre. Gyakran, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor ezek kapcsolódnak kisebbségekhez és diszkriminációhoz is. A gyermekek jogaival kapcsolatban is felmerül sokszor a diszkrimináció veszélye. Az ügynökség tehát az oktatással nem foglalkozhat, az etnikai kisebbségekkel kapcsolatban, eh, amikor róluk készült eh, egy nagy felmérés, akkor ott foglalkoztunk az oktatással, és természetesen a romákkal kapcsolatos eh, felmérések kapcsán is vizsgáltuk azt, hogy miért marginalizálódnak a romák az oktatási rendszeren belül. Azt mondhatjuk, és ezt most egy kicsit zárójelbe tenném, hogy az emberi jogok EU e e, szintű kezelésének e, pont ez a gyenge pontja. Gyakran a kisebbségek szempontjait vizsgáljuk, és a többségi csoportoknak ezzel kapcsolatban sokszor problémái vannak, és az ügynökséghez fordulnak. Az igazgató tanácsunk döntött arról, hogy alapjogi kérdésekről készül majd egy nagy felmérés, amiben a, a lakosságon többségi társadalom kérdé, problémáival is foglalkozni fogunk. Akkor menjünk tovább. A, az emberek eh, mozgásának szabadsága az EU-ban, Nos, sok számunk van, vannak adatok, a szociális dömpingként szokták ezt eh, mostanában emlegetni, ezt a jelenséget. Mi eh, pont az ellenkezőjét tesszük. Nagyon sok munkaerőpiaci kérdés eh, sok tekintetben nem tartozik az emberi jogi kérdések közé, az emberi jogi agenda ott kap szerepet, amikor például szélsőséges kizsákmányolásról van szó, és ezzel természetesen foglalkozunk. De nagyon a vizsgálódások eredményei sokszor felhasználjuk a e, szociális dömpingek kapcsolatban is, az ez elleni fellépés kapcsán is. A jelentés majd jövő év elején kerül ki, most a véglegesítése folyik. Foglalkozunk például a munkaügyi felügyelőségek meggyengülésével. Vizsgálni kell, hogy hogyan tudják teljesíteni a feladataikat ezek a munkaügyi felügyelőségek. És lehet, hogy meglepő lesz, hogy milyen, miket milyen eredményekre jutottunk a szélsőséges kizsákmányolással kapcsolatban is, de úgy gondolom, hogy más szempontokból is fontos lesz az jelentés. Megint csak visszatérek egy kicsit az oktatás kérdéséhez. A legfontosabb dolgot említettem, tehát az, hogy nekünk igazából itt nincs kompetenciánk. Az ILO valamint az a megállapítás, hogy 840 ezeren szinte rabszolga-szerű viszonyok között élnek. Hát ezek nagyon durva becslések csupán, hogyha a büntető ügyek területén vagyunk, amikor ilyen kérdésekről beszélünk, akkor nincsenek pontos statisztikák. 840 ezer, ez a szám valószínűleg reális, de a biztonsággal inkább 3-400 ezerről beszélnék mert máskülönben infláludnak ezek a számok. Mindenképpen nagyon sok emberről van szó, akik rabszolgához hasonló helyzetben kényszerülnek élni Európában. 2009-ben indult a munka az Európollal működtünk együtt. Az Európol is osztotta azt a frusztrációnkat, hogy nemzeti szinten nagyon kevés minden történt. Bűnöldöző szervek, a rendőri szervek, munkaügyi felügyelőségek igazából nem foglalkoztak ezzel a problémával. És egyre inkább tudatosult azért többekben, hogy létezik ez a súlyos probléma, de hát még hosszú tál előttünk. Most már nyilvánvaló, hogy létezik ez a jelen, jelenség Európában, és hát még sok mindent kell tenni ez ellen. Itt is azonban csak becsléseink vannak, és nincsenek konkrét számok, adatok. Ezután Szirkataszki, vagy Szirkiuzis képviselőnek válaszolnék aki arra kérdezett rá, hogy mi a háttere több dolognak, így például a megszorítások, a pénzügyi válság, stb. Igazából ezt nem kívánom kommentálni, de az utolsó éves jelentésünkben rámutattunk arra, ahogyan az áru megjegyzéseimben is elmondtam a bevezetőmben, hogy azok a közgazdászok, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, azok mellett ott kellene, hogy üljön egy emberi jogi szakember, egy jogász. A trojka tevékenysége, valamint más területek, ahol gazdaságpolitikával foglalkoznak, ott, ott szintén szükség lenne az emberi jogi szempontok figyelembevételére is. Mi vizsgálódunk, gazdasági kérdéseket is nézünk, és az emberekre gyakorolt negatív hatások közül sokat egyszerűen el lehetne kerülni, meg lehetne akadályozni, hogyha az emberi jogokban is gondolkoznánk, és ez, ez a gondolkodás mindenütt jelen lenne, amikor megszorításokról van szó, vagy ilyen intézkedéseket hoznak. A spanyol képviselőnek is szeretnék válaszolni. López whatever. Nagyon picik a név feliratok a táblák, sose értettem, hogy miért nem lehet elolvasni itt a neveket a parlamentben a gender dimenzió. Ugye egyre többet foglalkozunk ezzel, a nemek közötti egyenlőség eh, kérdésével, és eh, a nők elleni erőszak kapcsán eh, spanyol magas szintről is kaptunk segítséget Spanyolországból. Az esélyegyenlőség kérdésével sok más területen is kell foglalkozni, tehát a nemek közötti egyenlőség az minden szakpolitikai területen meg kell, hogy jelenjen. Van egy kiváló ügynökség Vilniusban, amely kimondottan nemek közötti egyenlőség kérdéseivel foglalkozik. Mi is készítettünk egy jelentést például a roma nőkről, ön is említ, és, és a fogyatékossággal élőkről. A fogyatékossággal élők problémáinak egyik aspektusa a gyűlöletbűncselekmény, amely fogyatékosok ellen irányul az erőszakos cselekmények a jövőben ezzel és a, különösen a fogyatékos gyermekekkel kapcsolatos erőszakos cselekményekkel is fogunk foglalkozni. A szélsőséges kizsákmányolás problémáját már említettem, hogyha azokkal a helyzetekkel foglalkozunk, amikor a munkaadók nem jogkövetően járnak el, nem tartják be a szabályokat. Tehát mindig ez az a környezet, amelyben ilyen szélsőséges kizsákmányolásra sor kerül. Kaszmaborszki képviselő úr. Ön említette az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a német választójogi törvény. Hát itt is van a kisebbségekhez kapcsolódó szempont is és itt az EU-nak nagyon határozott mandátummal rendelkezik az EU ezzel kapcsolatban, és nem csak az EU természetesen, hanem mások is remélhetőleg az általános felmérés készül erről is. Azután Franciaországban a vállalati szektor szerepe. Nem tudom, hogy van-e az ügynökségünknél, vannak-e adatok a vállalati szektorról, de azt tudom, hogy a bizottság egyre inkább aggódik a vállalatok társadalmi felelősségének a kérdés körével kapcsolatban az, az, az a amiatt, hogy ez eh, sokkal hangsúlyosabban kellene foglalkozni a vállalatoknak. Azt látjuk, hogy már 15-20 éve folyik a vita a vállalatok társadalmi szerepvállalásáról, és most már el kéne jutnunk oda, hogy végre történik is valami, és nem csak beszélünk erről. Ön nyilván nyomon követi az eseményeket. Ez például amit ön említett, ez a példa, az, az, az arra példa, hogy, hogy nem lenne szabad, hogy ez működjön, és ehelyett meg kellene erősíteni a párbeszédet a vállalati szférával. És végül Martin úr, Martin úr, megint csak a roma kérdés, hogy akarnak egyáltalán a romák integrálódni, és integrációról vagy asszimilációról beszéljünk -e inkább. Múlt héten ellátogattam egy tagállamba, hol volt egy, elmentünk egy kis faluba, ahol sok roma él, Egyértelmű, hogy a szegénységből akarjuk kiemelni a romákat, és a romák is azt mondják, hogy igen, nem akarunk, ki akarunk emelkedni a szegénységből, és a társadalom részévé akarunk válni. Talán az inkluzió szó a legjobb erre és aztán beszéltünk arról, hogy milyen különböző módjai lehetnek az inkluziónak. Amikor ellátogatok falvakba, vagy olyan helyekre, ahol eh, sok roma él, akkor azt eh, tapasztaljuk, hogy eh, és ez most egy nagyon pozitív dolog, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy nő a képzettségi szintjük, egyre inkább részt vesznek az oktatásban, és akik most 20 évesek, azok már sokkal jobban képzettek, de mindig nem elég jól képzettek, de jobban képzettek legalább, mint a szüleik. Tehát valami történik, van azért fejlődés, pozitív fejlődés, és ezt megerősítik nem csak a számok és a statisztikai adatok, hanem a tapasztalatok is, amikor ellátogatunk ezekbe a közösségekbe. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Kielo úr, valamennyi válaszát. Valóban megpróbált mindenkinek válaszolni. Köszönjük, hogy eljött ma hozzánk. Rátérünk akkor ötödik napi rendi pontunkra, amely részben összefügg az éppen megtárgyalt ponttal. Az be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzésről való elrettentés irányuló együttműködés erősítés célzó európai platform létrehozása. Pilinszki úrnak adok most szót az SZSD frakciótól. Ő az előadón. Köszönöm ezt, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a be nem jelentett munkavégzés témáját már jó pár éve vitatjuk. Valamennyi európai intézmény szintjén, és előre szeretném bocsátani, elnök asszony, hogy itt a tettek ideje. Meg kell változtatni a jelenlegi helyzetet, mert nem javul. Sőt, súlyosbodik, egyre bonyolultabb problémakörré nőtte ki magát, és ahogy az előző téma kapcsán is elhangzott, ennek a problémának emberi jogi hatása is van, nagyon negatív hatása. Márpedig a szerződések és a karta is ezeket becsesnek tartják, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt a fajta igazságtalanságot tettekkel kezdjük felszámolni, és a gyökereinél kezdjük kezelni a problémát. Az új bizottság kezdeményezéssel él egy együttműködési platform, platform létrehozására, és áprilisban, április óta a tanács is a csatlakozott ehhez, és október közepén maga is nyilatkozatot adott ki. Elrettentést akarunk generálni, és most a parlamenttel is párbeszédben van a tanács, úgyhogy remélhetőleg tényleg létrejön ez a platform. Ugyancsak ez előre leszeretném szögezni, és a kollégák figyelmét felhívni arra, hogy mi is a célja ennek munkának és az állásfoglalásnak. A 34-es módosító tartalmazza lényeget a 24. oldalon talán. A fő cél ugyanis az, ahogy ez a cikk fogalmaz, hogy a platform hozzáadott értéket, inputot generáljon az uniós szintjén a tagállamok felé, illetve a szociális partnerekkel és a tagállamokkal közösen a hatékony fellépés lehetséges legyen. Az előző előadáshoz megint csak kötődik az, amit mondani szeretnék. Mindenki észrevette nyilván, hogy a munkaügyi felügyelet hatékonysága sok országban csökkent. Az ügynökség maga is kimutatta, hogy egyre kevésbé lehet feltárni a fekete és szürke munkát, már pedig pont a munkaügyi ellenőrzésnek kéne példát mutatnia, és már ez maga sem képes feladatát ellátni. És így a tagállamok gyakorlatilag kudarcot vallanak a saját munkajoguk alkalmazásában. És ne felejtsük el azt sem, kedves kollégák, hogy van ennek a dolognak egy másfajta dimenziója is, és emiatt is szükséges a platform, az, hogy egyes munkákat szabályossá lehet tenni, tehát nem kell feltétlenül betiltani, hanem proaktív módon szabályok közé kell terelni az új típusú munkavégzések egy körét, amely most a szürke gazdaságot gazdagítja. Ez a szabályosítás persze nem szabad, hogy ürügyként szolgáljon ahhoz, hogy rossz munkakörülményeket rendszeressé tegyünk és bebetonozzunk. A nagyon veszélyes körülmények között alacsony bérért rossz időpontokban végzett munkát nem akarjuk legitimálni. Semmi sem áll távolabb tőlünk, mint sem ez a félreértelmezés. De nyilván akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan fog működni ez a platform. Milyen tevékenységet lehet hozzárendelni. Sokan, sokat gondolkoztunk ezen. Először volt egy kis bizonytalanság, némi harag is érezhető volt velünk szemben. Mi szerettünk volna dolgokat kötelezővé tenni, és a tagállamokat rákényszeríteni arra, hogy bizonyos fellépést alkalmazzanak, amit ők nem szeretnek. Nos, mindezen viták után egy biztos, hogy közös fellépésre lenne szükség, amelyben minden érdekcsoport részt vesz. Az irányítás, a kormányzás, hiszen az adó és a munka járulékok befizetésének elmaradása nyilván az államot károsítja, de a szociális dömping szempontjából és az üzletek szempontjából is vizsgálni kell a kérdést, mert igazságtalan versenyt generál. Tehát azon vagyunk, hogy a kormányoktól, a szociális partnerektől, a vállalkozóktól, a szociális és gazdasági bizottságtól, a régiók bizottságától szakemberekkel összeüljünk, és megvizsgáljuk, hogy léteznek-e már megoldások, bevált gyakorlatok a probléma kezelésére, amelyek hatékonynak bizonyultak, mind az ilyen típusú munkák megelőzésében, illetve szabályok közé terelésében. És ezt a jelentést is azért írjuk most, hogy valamennyi intézmény, valamennyi tagállam szembesüljön a problémával, és konkrétan a tettek mezeire menjen át. Sok gyakorlatias feladat járul a platform megszervezéséhez. Nem akarom most az önök idejét azzal tölteni, hogy elmondom a részleteit a jelentésnek, hogy hogyan áll föl majd az a platform. A lényeg az, hogy az önök parlamentje, szakbizottsága nagyon fontos szerepet játszik a platform felügyeletében, illetve annak munkájában való részvételben, és megint csak az alapjogokhoz szeretnék visszatérni. A hármas módosítónk ugyanis azt fogalmazza meg, hogy a platform munkáját a 15-ös és a 31-es pontok értelmében és az ILO konvenciók értelmében végzi. Az előző hivatkozások az alapjogi karta pontjai voltak. Köszönöm szépen, Pirinszki úr. Most Romana Tomcsnak adok szót. Parancsoljon. Hvala lepa, spoštovana gospa predsedujoča. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Pirinszki úrnak. Nagyon jó eredménye kért, ahogy látjuk ebben a jelentésben, nagyon sok módosított, több mint 71 módosítónk van, ez azt jelenti, hogy nagyon sok erőfeszítést tett ebbe a munkába, annak érdekében, hogy a bizottság által javasolt javaslatokon javítson az előadó. Ez a javaslat önmagában én azt hiszem egy nagyon jó alapot jelent, és bevette az előadó mindazokat a célkitűzéseket, amelyekről már beszéltünk. Természetesen bizonyos megoldások különbözhetnek, a konszenzus kell kialakítani, vannak közös céljaink, és a közös célok között ott van, hogy csökkentsük minden tagállamban a be nem jelentett munkát, és ez a platform egy olyan eszköz lenne, amelyel hozzá lehetne járulni ahhoz, hogy csökkentsük a be nem jelentett munkát. Természetesen nagyon fontos lenne, hogy ez a platform önmagában ne csak egy cél legyen, hanem gyakorlatban is működjön. Teljesen nyilvánvaló az, hogy Pirinszki úr módosítói bizonyos területeken még tovább is mennek eh, a bizottság javaslatánál, sőt, új fogalmakat is használ, ilyen például a be nem jelentett munka legalizálása, jogszabályok közé szorítása. Azt hiszem, hogy előttünk nagyon kemény munka áll, annak ellenére, hogy a szöveg rövid szöveg, és szeretném még egyszer aláhúzni azt, hogy közös céljaink vannak. Azt hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy igenis el fogjuk érni, ki tudjuk alakítani majd a konszenzus, és ez segíteni fog, hogy a gyakorlatban is jól működjön majd ez a, az egész rendszer. Nem, nem csak szöveget akarunk, nem csak szavakat akarunk, várjuk a kooperációt. Köszönöm szépen, Kálvát Sambon úr az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az árnyék jelentéstevő asszonyt képviselem, aki ma nincs itt jelen, és csak az ő gondolatait szeretném átadni önöknek, ezt azért alá szeretném húzni. Tehát először is azt mondanám, hogy ez a platform igenis egy hozzáadott értéket jelent. A jelenlegi nehézségekben, a költségvetési, pénzügyi nehézségekben igen, nagyon jó ez a téma. Az ALDE is ezt gondolja. Azonban úgy gondoljuk, hogy a szöveget ki kellene terjeszteni más témákra is, például a költségvetési megközelítés is fontos, bizonyos minőségi elemekre kellene utalni a jogszabályokat illetően. A bizottságnak van egy javaslata a tagállamokra vonatkoztatva is. És támogatjuk azt, hogy a különböző ügynökségeket is be kell vonni ebbe a munkába, sőt a Gazdasági Szociális Bizottságot is, amelynek én is tagja vagyok. Ami pedig a szürke gazdaság vagy az illegális gazdaságot illeti. Természetesen ezt mindenképpen be kellene szüntetni, de ahogy említettem, az árnyékjelentéstevő nevében gondolom, mondom, hogy el kell kerülni azt, hogy ez a platform ne alakuljon át egyfajta olyan eszközé, amely, ami egy szuperstruktúra lenne, a nemzeti munkaügyi felületeknek el kell végezniük a munkájukat, és a szubszidiaritási elvét semmiképpen nem szabad megsértenünk. Tehát ennyit akart elmondani az ányék jelentéstevő önöknek. Még egy utolsó pont, egyetértünk a munkával, de soha ne felejtsük el azt, hogy hogy a vállalatok adminisztratív terheit ne növeljük meg. Ezt nem szabad megnövelni. Ne komplikáljuk el a dolgokat, különösen a KKV-k terén. Köszönöm szépen, elnök asszony, McIntyre asszony az egyszer részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Pirinszki úrnak, a jelentéstevőnek a nagyon nagy munkájáért, természetesen üdvözöljük E, platform e, kialakítását. Ugye nagyon fontos lenne az információcsere, a jó, jó tapasztalatok, bevált gyakorlatok cseréje e, a be nem jelentett munkavégzés területén is. Fontos lenne, hogy a tagállamok is részt vegyenek ebben a határokon átnyúló együttműködésben, és osszák meg egymás között a bevált gyakorlatokat, a jó tapasztalatokat minden tagállamra vonatkozóan vonatkozik ez. Különösen két területet kell kiemelni, nagyon ugye fontos az adó elkerülés, aztán a nem fair verseny, a biztonság, a védelem szintén fontos témák. Ugye látjuk azt, hogy a be nem jelentett munkavégzés szintje nagyon különbözik az egyes tagállamokban. Természetesen el kell ismerni, hogy nem lehet csak egy bizonyos képet elképzelni, egy rendszert elképzelni. Például látjuk azt, hogy 1,7 a ráta, a belementett munkaráta, például az Egyesült Királyságban a, statisztikák adat, a statisztikai adatok szerint van, ahol ez már sokkal magasabb ráta. Hogyha megnézzük a részvételt, egy olyan területen, amelyről már volt szó, akkor úgy gondolom, hogyha, hogyha egy kötelező részvételt akarunk, és én ezt igenis támogatom, számomra megfelelő lenne, minden tagállamnak azonban akkor ebben részt kell vennie, és ehhez csatlakoznia kell. De hogyha ezt megtesszük, akkor ö, ugye a nem kimerítő listája a különböző ö, akcióknak, amely szintén kötelező érvényű lenne, egész egyszerűen lehetetlen megvalósítani. A tagállamoknak indokolniuk kellene például azt, hogy miért nem akarnak csatlakozni egy konkrét akcióhoz. De azt is el kell ismerni, hogyha valami kötelező, érvényű, de nem ö, teljes körű, kimerítő, akkor arra, erre nincs lehetőség mindenhol. Van hm, aggodalmam például azzal kapcsolatosan, hogy hm, ha, hogy bevezetjük ezt a fogalmat, hogy a munka legalizálása, a munkavégzés legalizálása. A jelentéstevő ugye elmondta, hogy mit nem ért ezen a fogalmon, viszont nem mondta el, hogy mit is értene ezen a fogalmon. Lehet, hogy hogy a, ezt a fogalom meghatározás jobban meg kellene határozni, hogy mit is értünk ez alatt a fogalom alatt. Számomra azt hiszem, hogy mindez kiterjeszti a céljaink körét. És ez engem egy kicsit nyugtalanít. Más témákat illetően, a, ugye volt szó a szociális partnerekről, európai szinten, és hogyha a tagállamoknak mi, mi mondjuk meg azt, hogy mit kell tenniük például a konzultáció terén, és hogyha megmondjuk a tagállamoknak, hogy kiket kell például egy ülésre elhozniuk, hogy mit kell csinálniuk mikroszinten, ez nem fog működni. Azt hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk a javaslatainkkal kapcsolatosan, például az adatcserék illetően. megvannak az információk, az, ada, az adó információ cserére létezik, de ó, legyünk óvatosak, hogy mit specifikálunk és hogyan tesszük meg azt. Összességében nagyon érdekes vita áll előttünk, és Gondolom, hogy kielégítő konklúziókat tudunk elérni, és a megfelelő kompromisszumot ki tudjuk alakítani. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most Kostadin Kuneva az önnek adom meg a szót a csoport részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentéstevőnek, Pirinszki úrnak a kiváló jelentésért. Nagyon fontos ez a jelentés, és az ő megközelítése is nagyon fontos. Egyetértek azzal, hogy haladnunk kell e témában, és tovább kell menni, mint a bizottság javaslata. Természetesen ez egy olyan problématika, amelynek gazdasági kihatása is vannak. Át kell alakítani a fekete munkát bejelentett munkává, legális munkává, munkavégzésé. Egyetértek azzal, hogy a tagállamok részvétele kötelező kellene, hogy legyen, mármint a platformban való részvétel, hogyha fel akarunk lépni ezen téma ellen, el kell kerülni a szociális dömpinget is természetesen, és meg kell határozni pontosan azt, hogy a különböző akciókat hogyan is tudnánk koordinálni a tagállamokban, itt elsősorban a felelős személyek részvételét illetően. Természetesen az is nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül kormány képviselőkről kell beszélni, hanem olyan személyekről, akiknek tapasztalata van, bevált gyakorlatok léteznek. Olyan vállalkozásokról, vállalatokról kell beszélni, amelyek alkalmazzák a fekete munkavégzést. Fel kell lépni a kizsákmányolásuk ellen, hogy ne kerülhessék el ezek a vállalatok a ö, szankciókat. Éppen ezért ez a platform egy nagyon fontos eszköz lehet, és különböző elemzésekre, tanulmányokra van még szükségünk. Továbbá arra van szükség, hogy egy új fogalom szintjén, alapján dolgozzunk. Ugye a régebbi fogalom 1998-ból származik, talán ez már nem aktuális. Meg kell határozni a az, hogy milyen aktuális feltételeket kell a platformon belül biztosítani. Figyelembe véve a különböző közigazgatási feltételeket, intézkedéseket a vállalatok szintjén, a munkaadók szintjén, Ugye beszéltünk a szürke munkáról is, ugye rá kell venni a vállalatokat, a vállalkozókat, hogy jelentsék be a dolgozóikat. Sok esetben azonban nem minden munkaórát jelentenek be. Biztosítani kell a munkavállalók védelmét is, a biztonságukat is. Ne felejtsük el ezeket a problémákat sem. Ugye a cél az, hogy javítsunk a különböző információs hálózatokon, a tudás hálózatain. Tudjuk azt is, hogy a társadalombiztosítás is csökken a munkavállalók esetében, ugye például a fekete munka területén, vagy pedig, hogyha egy vállalkozó csak bizonyos elemeket jelent be, vagy kevesebbet munkaórát jelent be. Azt kérem a jelentéstevőtől, hogy nagyon figyeljen oda ezekre a tényekre, ami pedig a a Nőjogi Bizottság véleményét illeti, fontos az, hogy a, a nőkkel is foglalkozzunk, mert sok esetben a fekete munka vagy a rossz munka munkákat a nők végzik. Tehát egy jó együttműködésre számítok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Terry Reinke. Köszönöm szépen. Uh, many... Nagyon sok fontos dolog hangzott el a vitában. Mindenek előtt Pirinszki úrnak szeretnék köszönetet mondani Árnyék előadóként volt már lehetőségünk arra, hogy megvitassuk a saját elképzeléseinket is. Három dolgot szeretnék felvetni, ahol szerintem még pontosítani vagy kiegészíteni szükséges a jelentést. Az első felvetésem, hogyha a platform lesz az európai szintű koordinált fellépés kiinduló pontja, akkor ebben minden érintetnek, szakértőnek részt kell venni, akik foglalkoznak a eh, nem bejelentett munkával nem, van annak a veszélye, hogy párhuzamos, nem koordinált struktúrák jönnek létre, hogy nem lesz koordináció más már működő szakértői és egyéb csoportokkal. Ki kell tehát egészíteni a javaslatot ezzel a szemponttal, szerintem ez kulcsfontosságú. A második felvetés. Elhangzott többször is az eszmecseres során, hogy ne csak eszmecserét folytasson ez a platform, hogy aztán nem történik semmi, hanem világos mandátumot és célokat kell kitűzni a platform számára. És ezzel kapcsolatban szükséges tisztázni és pontosítani azt, ami most szerepel a platform feladataival kapcsolatban az anyagban. A tagállamok hogyan tudnak nem csak európai szintű fellépéseket végrehajtani, hanem világossá kell tenni, hogy a tagállamok egymással koordináltan működjenek együtt, mert a problémákat csak akkor tudjuk megoldani, hogyha elkötelezettek a tagállamok, és változtatni akarnak a helyzeten. Köszönöm, Sven Schulze úr. Pirinszki úrnak szeretném megköszönni a munkát. Nagyon jó a jelentés tervezet. Sok helyes megállapítást tettek már az előttem szólók. Arra szeretnék csak utalni, hogy a, szerintünk is a tagállamok kötelezően vegyenek részt a platformon, a platform munkájában. A fekete munkával kapcsolatban nagyobb igazságot kell szolgáltatni azoknak az embereknek, akik reggel felkelnek, dolgozni mennek, adót fizetnek úgy, ahogyan azt az adott tagállam szabályai megkövetelik, és őket kell támogatnunk, az ilyen embereket. Európa a különböző államaiban eltérő nézetek uralkodnak, például a fekete munkával és annak az, az elleni küzdelemmel kapcsolatban is, de még hiányzik egy egységes, mindenütt érvényes definíciója a fekete munkának, amelyet minden tagállamon alkalmaznának. Ezért ez a platform szerintem inkább csak információ és tapasztalatcsere jellegű tevékenységet kellene, hogy folytasson, és továbbra is a e, tagállamoknál kell hagyni a fontos kompetenciákat. Jónak tartom azt az elgondolást, illetve a tanácsi anyagból a 11A és a B e, pontokban megfogalmazott e, gondolatokat. A bizottsági javaslat 11. cikkére szeretnék még kitérni, mert ez a 11. cikk az, ahol a felülvizsgálatról van szó, és ez szerintem nem megy elég messze. Ezzel a 11. cikkel szerintem még foglalkoznunk kell, pontosabban kell ezt definiálni, talán majd egy módosító indítványt is be fogok nyújtani. Ami számomra fontos, és ez már többet részéről is elhangzott. Biztosítani kell azt, hogy ez a platform hosszú távon is magas szintű tagállami tisztviselőkkel dolgozzon, tehát sokszor tapasztaltuk már, hogy hát néhány év munk- után az ilyen platformok munkája elsorvad, ezért, ezért nagyon fontos, hogy kitűnő, elismert szakértők vegyenek részt a platformban. Köszönöm, Málta úr. Köszönöm szépen. Még hogyha nem is ö, maradt már túl sok időn. Köszönöm Szibriszk úrnak ö, azt, amit javasolt. Nyilván meg kell előznünk, ö, és ö, el kell rettentenünk az illegális munkavégzést és még végzőket, de ne felejtsük el, hogy a megszorítások idején a foglalkoztató és a foglalkoztatott mindketten abban érdekeltek, hogy fennmaradjanak. És milyen választásuk van, ha megszorítások vannak és súlyos adóterhek. Nos az, hogy eltüntetik a mérlegből a munkavállalókat, vagy delokalizálják cégüket, vagy közvetetten végeztetik a munkát Franciaországban. Ugye 15-20 és 3-4 eurós bért is lehet fizetni ugyanezért a munkáért, és a független munkavállalók is sajnos érdekeltek, nem csak a foglalkoztatók az illegális munkavégzésben a nem bejelentett munkavégzés során gyakran az egyre gyengébb, gyengébb államba kapaszkodnak, és kompenzációt kérnek, vagy pedig eh, ahhoz, hogy a gyerekeiket el tudják látni, eh, belenyúlnak a közösbe. Tehát az olyan adószabályok és megszorítások között, amelyek jelenleg érvényesülnek, mindkét felet ugyanabba az irányba terelik, mind a munkaadót, mind a munkavállalót, hogy ne jelentsék be a munkát. Tehát akármilyen rendszert ki lehet itt találni, ha az ösztönzők ilyenek, hogy sem a cégek, sem a munkavállalók nem tudnak fennmaradni ilyen súlyos adóterhek mellett, ezt nem fogják tudni visszaszorítani. Inkább a megszorításokat kéne lassan már felszámolni. Köszönöm szépen. Benefáj úr. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt Perinszki úrnak, az előadónak szeretnék gratulálni a jelentés tervezetért. Ez egy nagyon jó anyag és jó kiinduló pontja lesz a további vitáknak, ahogyan ezt a többiek is elmondták. A javaslat lényegét a raportőr elmondta, és ismertette az általános megközelítését. Támogatom azt, hogy elsősorban az ilyen munka legális, legalizálásával kellene foglalkoznunk. Az európai polgárok élet és munkakörülményeiből kell kiindulni. A legalizált munka kategóriáját kell meghatároznunk. Ahhoz, hogy kikerüljön Európa válságból, nagyon fontos, hogy szabályozzuk ezeket a kérdéseket, és ezért lényeges, hogy ez a platform létrejöjjön, és ez, ez nyilvánvalóan hozzáadott európai ért, többletértéket jelent. Fontos, hogy ambiciózus következtetéseket vonjunk majd le. Transzparens és inkluzív módon kell, hogy működjön a platform, együttműködve a szociális partnerekkel, intézményekkel, ügynökségekkel. Lényeges az összetétele a platformnak, fontos, hogy a szociális partnerek is ott üljenek az asztalnál. A, meg kell találni majd az állami munkaügyi hivatalok vagy munkaközvetítők szerepét és szinergiahatásokat kell érvényesíteni a platformban európai és tagállami szinten az együttműködés biztosítani kell más meglévő struktúrákkal. A platformban való részvétel kötelező kell, hogy legyen, mert csak így szolgálhatja a célt. Szükség van minden tagállam részvételére, csak így lehet a közös célok elérését garantálni. Különösen, amikor a tisztességtelen verseny elleni küzdelemről és a szociális dömping minden formája elleni fellépésről van szó. Nagyon lényeges lehet több konzervatív kollega számára, elsősorban a brit kollégák számára, az, hogy mindenki kötelezen vegyen részt a platform működésében. Ugyan Pirinszki úr néhány perccel ezelőtt elmondta, mindenek előtt a legfontosabb célkitűzés az kell, hogy legyen, hogy segítsünk a legtöbb munka adónak, hogy elkerüljük, megakadályozzuk a tisztességtelen versenyt a fekete munka kapcsán. Hát szeretném kihangsúlyozni azt, hogy az európai szemeszter folyamatában is fontos szerepe lehet a platformnak. Mm, lehetővé kell tennünk, hogy a platform elmondja a véleményét egy jelentés formájában, amit a tanács, a parlament és az EMPL szakbizottság is azután megismer. Nagyon fontos, hogy a fekete munka elleni küzdelemben sikereket érjünk el szociális indoká, indikátorokat, ha bevonunk és figyelembe veszünk, akkor ez a platform nagyon fontos szerepet játszhat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Lenners úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A javaslat amiről beszélünk itt a parlamentben. Most négy évvel ezelőtt készült egy feasibility study, most ideje, hogy történjen valami. Pirinszki úr jelentését kicsit jelentése kicsit csalódást okozott. A, a bizottság javaslata nem volt elég ambiciózus, és ezért a Pirinszki jelentéséhez inkább gratulálni tudok. A platform egyik feladata az lesz, hogy megfontolja azt, hogyan lehetne jobb minőségi adatokat rendelkezésre bocsájtani. A fekete munkával kapcsolatos fellépés kapcsán itt meg kell tanulni, találni azt a módot, ahogyan az információt, a tájékoztatást javítani lehet. Az Európai Parlament állásfoglalásában azt kértük, hogy a platform lépjen fel az ilyen postafiók cégekkel, a fiktív cégekkel szemben is. Ez rendkívül fontos része az egész feladatkörnek és nyilvánvaló a platformnak tanácsadó szerepe kell, hogy legyen tartalmi kérdésekkel foglalkozunk, fel kell tárni, hogy hol vannak gyenge pontok az európai jogszabályokban meg át kell még vizsgálni a szöveget, és biztos, hogy lehet több ponttal is jobbítani. Nagyon fontos az, hogy rövid távon a, és mit tegyen a platform, mit tehet meg, meg kell találni annak a módját, hogy együtt tudjanak működni a tagállamok is, és ez az együttműködés is javuljon, és a tagállamok munkahogyi felügyelőségeit megfelelően fel kell szerelni azzal, hogy meg tudjanak felelni maguk a tagállamok is az egyre növekvő kihívásoknak. Tehát több ambícióra, ambiciózusabb megközelítésre van szükség, és gondoskodni kell arról, hogy ez nem maradjon holt papír életek megtölteni ezeket a szövegeket. És a parlament talán már túl sok kötelezettséget és feladat javaslatot fogalmazott meg, hogyha túlzottan intézményesítjük ezt a platformot, akkor abból nehézségek, problémák fognak adódni. Ez egy gyakorlati és pragmatikus eszköz kell, hogy legyen ez a platform informális alapon, és rugalmasan kell, hogy működjön, mert csak így lehet hozzáadott értéke. Köszönöm szépen. Köszönöm. Talán van időnk arra is, hogy a bizottság képviselője, Muriel Queen asszony is hozzá szóljon, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő képviselő úrnak az, hogy ennyit dolgozott ezen a jelentésen, és tudjuk azt, hogy mennyire komoly és sürgős ez a téma. Az Európai Unió részéről fontos lenne az együttműködés annak érdekében, hogy egy valódi hozzáadott érték szülessen. Köszönetet mondok tehát a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, hogy támogatták a bizottságot abban, hogy létrejöhessen egy ilyen platform, de természetesen tudatában vagyunk annak, hogy mennyire különbözőek a tagállamok, de reméljük azt, hogy minden tagállam részt vesz ebben a munkában, és kötelező e, erejűvé válik. Három megjegyzésem lenne az első a célkitűzéseket illeti. Vissza szeretnék térni a bizottság javaslatának központi célkitűzésére. Ez pedig, hogy az tagállamok között e, és az érintett szereplők között az együttműködést fejleszem. Hogy, közö, hogy sokkal inkább közelítse a nemzeti jogszabályokat és a közösségi jogszabályokat, annak érdekében, hogy csökkenthessük a be nem jelentett munkavégzést, aztán meg kell erősíteni a különböző kapacitásokat, eszközöket azon hatóságok terén, amelyek fellépnek a be nem jelentett munkavégzés ellen. Továbbá ott van ugye a magának a célkitűzésnek a fogalma, tehát itt a munka legalizálásának a fogalma. Az egyik célja ennek a platformnak az, hogy támogassa a formális foglalkoztatást, ami pedig a be nem jelentett munka legalizálását illeti, ez egy teljesen jogos vita téma. Vannak nagyon érdekes gyakorlatok az egyes tagállamokban, olyan területek, amelyeket még értékelni kell, mellesleg ez a platform értékelheti az egyes tagállamokban már meglévő rendszereket, de nem biztos az, hogy mindig minden ágazat, szakmai ágazatra megfelelően egyformán kell eljárni. Ezt is meg kell nézni. Második megjegyzés, látjuk azt, hogy a jelentéstevő kimondottan kiemeli a munkaügyi felületek, fel, felügyeletek szerepét. Igen, ez egy olyan eszköz, amelyel a tagállamok rendelkeznek, és amelyek a be nem jelentett munkát ellenőrizhetik. A bizottság azonban úgy gondolja, hogy nem csak a munkaügyi felület, fegyügyeleteket kell bevonni ebbe a munkába. Sok esetben nem is ezek az ügynökségek foglalkoznak a be nem jelentett munkával. De van számos ellenőrző ágazat, amely együttműködhetne más területeken, tehát egy holisztikus megközelítés szeretnénk a munkaügyek területén, amely magába foglalja a fiskalitást, a bevándorlók kérdését, a pénzügyi kérdéseket, az egészségügyi helyzettel kapcsolatos területeket, és így tovább. Tehát nem csak a munkaügyi felügyeletek foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal. A harmadik megjegyzés pedig a kormányzás, a governance kérdésével foglalkozik. Ugye, számos érintett személy szereplő van, ahogy látjuk a jelentésben is, jelentéstervezetben. Emlékeztetnék arra, hogy néhányan már el is mondták, hogy mi azt szeretnénk, hogy itt egy hozzáadott értéket tudjunk létrehozni a platformmal, de ezentúl a hatékonyság, a globális koherencia fontos szintén a platform szintjén. Természetesen, ha jól olvasták ezt a szöveget, akkor azt látják, hogy a bizottság már nem lenne a platform tagja a jelentéstevő módosítója kapcsán, alapján ugye úgy gondolom, hogy ezt a, az aspektust mindenképpen újra kell tárgyalni, meg kell nézni, hogy ki elnökölne ezen a platformon, koordinálni kellene a munkát, meg kell nézni, hogy mit tud a bizottság megtenni, a különböző tevékenysége koordinálása terén van már olyan terület, amelyen koordinál a bizottság, például a szociális területeken, aztán lehetnek más területek, ahol nagyobb fokú együttműködésre van szükség, a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos témát illetően, aztán ott van a platform működésének az időtartama, Mindenképpen biztosítani kell az egyensúly helyzetet, jól kell ismerni a tagállamok különböző pozícióit, természetesen megvannak a különböző eszközeink, hogy az elemzéssel kapcsolatos szakértelmet próbáljuk meg bevonni ebbe a rendszerbe. Ott van az európai szemeszter, amely ezt elősegítheti. Továbbá arra van szükség, hogy pénzügyi és technikai eszközöket ö, tudjunk biztosítani, ezt a bizottság megteszi, ugye a jelentéstervezetben benne van az IT téma, aztán az IMI téma a belső piacon. Ezek voltak a megjegyzések, amelyek a eh, kormányzás hatékonyság területét érintik a platformon. Köszönöm, Köszönöm szépen. Pirinszki úr, egy, az utolsó szó jogán. Köszönöm, elnök asszony. Először is őszinte hálámnak szeretnék hangot adni. Általában véve azért, hogy támogatják a fő csapásvonalát a jelentésnek, és köszönöm ezt a részletes és átgondolt eszmecserét. Láthatóan önök is komolyan belegondoltak ezekbe a kérdésekbe. Tény, hogy bőven vannak módosítók ehhez a jelentéshez, a bizottság eredeti javaslatához képest. Ezek azonban mind konzultáció eredményei, sokan jöttek hozzám, amíg az jelentés tervezetét készítettem. Köszönöm mindazoknak, akik ezt tették és segítettek nekem megírásában. Nyilván nem lehet egyetlen embernek egy ilyen szöveget megírni. Megpróbálok röviden reflektálni az önök által felvetett problémákra olyan sorrendben, ahogy hallottuk a felszólalásokat, ha nem is pont időrendben. Tehát definíciós kérdések. Kuneva asszony beszélt erről, és mások is érintették a témát. Valóban itt egy bizottsági 99-es definíciót használunk. A jelenlegi eszköztár és definíciók tekintetében a bejelentetlen munka nem illegális, tehát önmagában még nem bűncselekmény, de, de mégiscsak gazdasági társadalmi kárt okoz. Tehát ezért is hangsúlyozzuk a szabályok közé terelést, mint fő eszközt. Tehát a bejelentetlen munka bejelentésével számos jogszabály jobban érvényesül, hatékonyabban behajtható, és az előző vitához, az alapjogokhoz megint csak csatlakozni szeretnék, hiszen az inklúzió fogalmát többször említették. Nos, mi is erről beszélünk. Vagyis azt szeretnénk, hogyha bevonnák a munkavállalókat a jogszerűen működő legális munkaerőpiacba. Miért jó a kérdés, bejelentetlen a munka? Nos, fogalmazzunk nyíltan. Nyilván azért, mert komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy zsákmányolják a munkásokat, és vannak olyan cégek bőven, amelyek így szeretnének versenyelőnyhöz jutni. Ilyen egyszerű a helyzet. És ha azt akarjuk, hogy bejelentsék ezt a fajta munkavégzést, ahhoz koordinált és kemény fellépésre lesz szükség, hiszen ezek az érdekek is kemények és nagyok, amelyek a bejelentetlenség mögött állnak. Tehát szó sincs arról, hogy most olyan platformot, mechanizmus szeretnénk létrehozni, amely hiperkeményen minden adószabályt betartat, és akkor illegalizál, kriminalizál mindenkit. Nem, pont a jelenlegi súlyos gazdasági körülmények között fontos kétszer annyira, mint valaha, hogy a bejelentetlenből bejelentett munka legyen, és persze, ugyanakkor a megszorításokon enyhíteni kell, mindent meg kell tenni, hogy szükségtelenné váljanak. Rugalmasságra van szükség, az európai szemeszter is régóta erről szól, hogy sok eszközünk van, nem csak ez. Tehát minden lehetőséges eszközt meg kell ragadni, hogy a méltánytalan munkavégzés körülményeit megszüntessük. Ugye Strasbourgban is a 2020-as célok eléréséről vitatkozva erről beszéltünk. Kétféle itt az ambíció. Tehát kötelezőbb, megfoghatóbb platformot szeretnénk, és most itt akkor megkérdezik egyesek, hogy a szubszidiaritás nem érvényes többé? A tagállamok hogy fognak ebben részt venni? Nos, a következőt kell szerintem elérni. A platform mon valódi szakértőket akarunk összehozni, nem csak munkaügyi felügyelőket nyilvánvalóan, hanem nagyon sok terület szakembereit, akik komoly, praktikus ö, vitákra is képesek, nem csak általános kijelentésekre, és ettől azt reméljük, hogy nőni fog a bizalom, elkezdődhet a bizalom újja, újraépítés, és elkezdődhet bizonyos közös megközelítések megfogalmazása, alkalmazása. Köszönöm a kollégáknak, az árnyék előadóknak, de tényleg mindenkinek, hogy abban érdekeltek, ezt el is mondták, és tényleg így is viselkedtek, hogy közös javaslatot tudjunk tenni, rugalmas, kompromisszumos javaslatot, anélkül, hogy elvesztenénk azt a célt a szem elől, hogy a célunk az, hogy jelentős, megfogható minőségi változást akarunk végrehajtani Európában, valamennyi tagállamban, valamennyi szociális szereplő részvételével, a szakértők és a bizottság részvételével. Ha már a bizottságról beszélünk, akkor a bizottság képviselője elmondta, hogy ez egy közös gazdasági irányítási kérdéssel is kapcsolatos feladat. Igen, azt mondjuk mi is, hogy a tagállamok szakértői vegyenek részt ezeken a platformokon, és működjenek szorosabban együtt az Európai Bizottsággal. Köszönöm szépen, Pirinszki úr, és köszönöm szépen valamennyiüknek ezt a igen hasznos vitát. A dátumokat mondom, a módosítók benyújtási határidő december 15, február 26-án fogjuk itt az EMP bizottságban ezt a szöveget megszavazni, ha minden rendben zajlik. Utolsó sorban, de nem utoljára, vagy utoljára, de nem utolsó sorban, a mentesítésről kell beszélnünk. Hat vélemény tervezett született a 2013-as mentesítéshez. megadom most a vélemény előadójának, Harkin asszonynak a szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném egyben önt kérni, kérdezni, hogy egyenként mondja el őket, vagy, vagy összefogva. Ön dönti el, asszonyom. Lehet, hogy jobb lesz egyenként. Összesen fél óránk van az egész témára. Igyekszem rövid lenni, hogy a kollégák is el tudják mondani a véleményüket. Azt hiszem jobb egyenként. Jó. Van annyi időnk szerintem. 18.30-ig van időnk, csak lehet, hogy már nem lesznek itt sokan a teremben akkor. Értem, amit mond elnök asszony. Az első, a két előzetes megjegyzésem lenne még. Ö, enyhén csökkent a hiba ráta. A hármas bekezdésben megnéztem, megvizsgáltam a számbevőszék ajánlásait erre a területre vonatkozóan. Három dolgot mondanak. Egyfelől a megfogható jellegét az emberi erőtőke fejlesztésnek, illetve a kisméretű vállalkozások problémáját. Számomra ez egy kulcskérdés, mert személy szerint én is nemzeti szintű kis cégben vagyok érintett, amely EU pénzeket használ föl, és mindig olyan panaszok futnak be hozzám, hogy túl bürokratikus, túl nehézkes az európai pénzek lehívása. Szinte mindig azt mondják a kollégák, hogy legközelebb nem is jelentkezünk erre a pénzre, mert túl bonyolult. És próbálom őket biztatni, hogy hát szigorúnak kell lenni, a számvevőszék felügyel a dolgot, na de hát állandó ez a harc nagyon sok köztes személy van, nemzeti szinten legalább. És gyakran, ahogy a bíróság is megalapítja, vagy a szembevőszék, helyi szinten is túlbonyolítjuk a dolgokat. Éppen ezért talán érdemes lenne nem csak egyszer-kétszer leülni egymással, hanem egyszer gyakrabban a kis felhasználó képviselőivel, a számvevőszékkel és a bizottsággal közösen, hogy megértse mindenki, hogy miben is áll a nehézség, mert szerintem minden jó akarat ellenére, a sok közvetítés ellenére tényleg túl bonyolultá válik a helyzet. Tehát nem csak gold platingről van szó. Fontos a számvevőszék szerint is, hogy hozzáadott értéket képviseljen minden projekt. Egyes kedvezményezettek csak azért költik el a pénzt, mert ott van a pénz. Örülök annak, hogy a bizottság új iránymutatásai ezt most tisztázzák, és a 2014-20-as programozási időszakban, és ezt meg fogják kapni a tagállamok idén év végéig, kicsit világosabbá teszi a helyzetet. Thank you very much. That was very clear and efficient. Nagyon világos és hatékony volt a bevezető. Köszönjük. Rowling úr. Igen, itt van. Ön volt az egyiknek az árnyék de Jó, jó, akkor megadom önnek a szót. Parancsoljon. Je ne peux qu'abonder dans... Igen, én is ezt szeretném aláhúzni, amit a jelentéstevő elmondott. Nagyon jó alapon tudtunk dolgozni, véleményt kialakítani. Szeretném azt is aláhúzni, ahogy a jelentéstevő is elmondta, hogy mennyire fontos a párbeszéd, a dialógus, ugyanis nagyon sok kis vállalkozó üzemeltető számára nehéz a helyzet. Nagyon sok az administratív megszorítás, amelyel szembe találják magukat. Köszönöm szépen, Pirinszki úr, az SZND részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretném osztani Harkin asszony értékelését. Nagyon jól célzott dolog, és azt hiszem ezt a mentesítést ilyen értelemben kell értékelni. Néhány eh, példát említett, és felhívta a figyelmet néhány témára a harmadik bekezdésben, ugye aláhúzza, érdemes aláhúzni azt, hogy, hogy a számvevőszék elmondta a véleményét, és a különböző közbeszerzési szabályokkal kapcsolatosan rámutatott a problémákra, hogy azokat nem tartották be. Ilyen értelemben proaktív megközelítésre van szükség a bizottság részéről, hogy a különböző hibákat el lehessen kerülni, vagy a már elkövetett hibákat korrigálni lehessen. A bizottság nyilatkozata amely a 2013-ig szóló európai költségvetés védelméről szól, szintén rámutat arra, hogy az ilyen típusú megközelítést kell alkalmazni. Köszönöm, köszönöm szépen, Rina Unnakári. Köszönöm szépen, köszönöm a kiváló előkészítő munkát. Igazából nincs is észrevételem, mert egyetértek. Nagyon nagyra értékelem azt, amit Harkin asszony elmondott azzal kapcsolatosan, hogy párbeszédre van szükség a szereplők között. Az utóbbi években nagyon sok támogatást kaptak olyan vállalatok, amelyek áthelyezték a munkavállalóikat egyik tagállamból a másikba. Nagyon nehéz elmagyarázni a európai polgároknak, hogy hogy, ez, hogy miért azokat támogatjuk, a, nem azokat támogatjuk, akik új munkahelyeket étesítenek, hanem azokat, akik a munkavállalójukat egyik helyről a másikra áthelyezik. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság részéről kíván valaki szólni? Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a bizottság tagjainak ezért a véleményért. Üdvözöljük ezt a véleményt. A bizottság úgy gondolja, hogy ez a véleménytervezet jól tükrözi a helyzetet, a politikát. Az utóbbi években nagyon jó szintű volt a költségvetési helyzet nagyon jó eredményeket értünk el, a kifizetések volumenét tudtuk növelni, ugye 14 milliárdot tudok megemlíteni. A különböző területeken egyszerűsítettük a helyzetet, és a számbevőszék ajánlásait megfelelő módon tudtuk alkalmazni. Általánosságban egyszerűsödött a munka a tagállami szinten is, és mindenképpen fejleszteni kell ezt az irányvonalat a 2014-2020-as évekre vonatkoztatva is meg kell erősíteni a az egyszerűsítést, és támogatni kell, bátorítani kell a tagállamokat is ezen az úton. Ennyit akartam elmondani összességében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Harkin asszony, és akkor talán az ügynökségekről. Igen, egy utolsó kommentárt szeretnék az elhangzottakhoz fűzni. Hmm. Ami a további vité, vitát illeti az egyszerűsítés terén, nagyon sok időt használtunk fel az Agri Bizottsággal is természetesen. A következő napirendi pontunk a következő mentesítés, az Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség. Ezzel kapcsolatosan néhány kommentárt szeretnék fűz, ehhez fűzni a számbevőszék. Ugye úgy tekintette, hogy ez teljesen leg, legális, jogszerű volt mindent, ami a biztonság egészségvédelmi munkát illeti, azt látjuk, hogy a kkv területén a munkai egészségvédelmi területeken is megfelelő volt a munka, támogattuk a KKV-kat, és elfogadták a több éves stratégiai programunkat is az ügynökségek számára mindenképp fontos az, hogy az éves munkaprogramjaikat megvalósítsák. A számvevőszék üdvözölte a korrekciós tevékenységet is. Az éves munkaprogram megvalósítása terén is jelentős előrehaladást ért értek el a vállalatok ezen év márciusában ö, ö, értékelése került sor, és a 2014-2020-as költségvetés is támogatja a különböző projekteket, tevékenységeket voltak olyan témák is, amelyek a munkavállalók felvételével és jövedelmezésével kapcsolatosak. Köszönöm, köszönöm szépen ezekkel a témákkal kapcsolatos kommentár. Ha nincs, akkor a következő ügynökségre térünk át. Ez pedig az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ. Köszönöm. Itt is a számbevőszék jogszerűnek találta a tevékenységét az ügynökségnek, csak úgy, mint az előző ügynökséggel kapcsolatosan itt is korrekciós tevékenység került sor, amelyet a számbevőszék ajánlott. Erre sor került. Látjuk azt, hogy az éves költségvetési elvek megvalósítása kerültek, az ex post és az ex ante elemzés is jogszerű volt, voltak olyan témák, amelyek a szelekciós rendszerrel kapcsolatosak. Itt azt is el szeretném mondani, hogy 2014-re vonatkoztatva az első páneurópai szakképzési vizsgálatra kerül sor. Különösen most a válság idején ez egy nagyon fontos dolog. Sok esetben az emberek ugye összegevernek dolgokat a szakképzés terén, a szak, bizonyos szakképzés hiány terén hiányoznak bizonyos szakképzett munkavállalók, van, amikor túlságosan is képzettek. A hár, harmadik bekezdésben van egy mondat egy olyan dokumentumból, amely azzal kapcsolatos, hogy figyelembe kell venni a kínálat, kereslet területeit, a szakképzés területén is. Nagyon sokan, amikor szakképzésről, szakképzés fejlesztésről beszélnek, akkor azt mondják, hogy persze kép, képezzük a szakembereket, aztán végül is munkanélküliek lesznek, tehát erre képezzük őket. Köszönöm. Kommentár, észrevételek. Igen. Üdvözlöm azt a munkát, amit az előadó elvégzett, de azért szeretném aláhúzni azt is, hogy mm, oda kell figyelnünk arra is, hogy hogy itt a kötelezettségvállalások terén mi valósul meg a költségvetésből a különböző ügynökségekben például az építőiparban figyelembe kell venni mindezt. Pirinski úr, köszönöm elnök asszony. Szeretnék szeretném elmondani, hogy Harkin asszony javaslatai a négy ügynökséggel kapcsolatosan nagyon aktív módon tükrözik a számvevőszék eredményeit, és rámutatnak azokra az elemekre, pontokra, amelyeken még dolgozni kell. Ezzel kapcsolatosan szeretném, szeretnék rámutatni arra, hogy a számvevőszék az ügynökségek jelentését jogszerűnek találta, a pénzügyi teljesítményeket, illetően a jogszerűséget, illetve a tranzakciók terén meg kell azt is jegyezni, hogy az ügynökségek, amelyekkel most foglalkozunk, nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Unióban. Ugye fontos a szakképzési téma. Nem akarok minden kapcsolatosan kommentát fűzni az elhangzottakhoz, de nagyon fontos ez a négy ügynökség, és ezt tovább kell vinni. Köszönöm szépen. Most pedig következik az Európai Képzési Alapítvány, Harkin asszony. Köszönöm szépen. A számvevők megállapították, hogy a pénzügyi kimutatások rendben vannak, és pontosan tükrözik a tényleges helyzetet. Az alapítvány továbbra is hozzájárul a partnerországban az emberi tőke fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Fontos az, hogy ezt elismerjük. Szó volt arról, hogy 2013 elején voltak gondok eh, az egy a pénzügyi kimutatásokkal, a banki mérleggel, de ez elsősorban annak volt betudható, hogy a 2014-es pénzügyi hozzájárulást előbb fizették ki, és ezért jelentkezett ez meg a 2013. decemberében a mérlegben. Elég racionális magyarázatot kaptunk az alapítványtól és elmondták azt is, hogy egyetértenek a számvevőkkel abban, hogy egy közbeszerzési eljárást majd indítanak a bizottsággal együtt. Majd ez a végső véleményemben fogok erről írni. Pont, pontos az is, hogy az ügynökségek együtt tudjanak működni. Százalékosan megvalósították a célul kitűzött programokat, és a Turin folyamatban előrelépés történt, a partnerországokban sikerült elérni azt, hogy ezek a partnerországok magukének érzik már ezeket a programokat, az egész, egész folyamatot, és tulajdonképpen ez az ügynökség szerepe. A dokumentumokból, amiket olvastam, örömmel nyugtáztam, hogy ez valóban így van. Thank you. Kíván ez valaki hozzászólni? Ha nem, akkor menjünk tovább. A következő az Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért tűné a szó. Köszönöm minden tranzakciót az éves beszámolóban jogszerűnek és a valós helyzetet pontosan tükrözőnek talált a számvevőszék. A Eurofundról elmondhatjuk, illetve leírtam, hogy mindegyik kulcsfontosságú teljesítmény indikátor javult 2012 óta, ez nagyon pozitív eredmény. Emellett elég sok jogcímet átvittek 2012-ről 2013 ra és ez elsősorban informatikai hardware-szoftver beszerzéseknek volt betudható, 2014-es eh, eh, beszerzéseket. Összesen 65 ezer eurót költöttek erre, és eh, összesen 230 ezeret berendezésekre, butorokra, ez, ez összességében majdnem 300 ezer euró ezt a magyarázatot mondták az alapítványnál ezekre a carryoverekre, és ennek következtében több projekt minőségét és méretét is sikerült megnövelni. 2000 2014-re e, voltak bizonyos problémák késői számla kibocsátásokkal a szerződéses partnerek részéről, de el tudtam fogadni a magyarázatot, ha másnak sincs kifogása. Úgy tűnik, hogy korrektek a magyarázatok, amiket kaptam az alapítványtól. És azt hiszem tavaly elismerték azt, hogy Irofajnál végzett kutató munka valóban tudományos minőségű, jelentős mértékben javult a munkaminősége az előző évekhez képest, és sok publikációt is megjelentettek, ez egyértelműen jelzi a munka kiváló minőségét. Köszönöm. Kíván ehhez valaki hozzászólni? Igen, Pilinszki kollega. Csak röviden erről az alapítványról is. Talán kedves kollégák is látják, hogy ez az az alapítvány, amely nagymértékben hagyatkozzék majd az új platform munkájára abból a szempontból, hogy létrejön egyfajta tudásbank, és összegyűjthetik a, az információkat. Lenyűgöző mérlege van már eddig is ennek az alapítványnak. Olvastam a munkájukról egy tanulmányt. Továbbra is oda kell figyelnünk persze arra, hogyan elköltik a pénzt. Én úgy értettem, hogy az alapítvány elég ambiciózusan működik, és előrelépések történtek a kifizetések szabályszerűségében. Akkor térjünk rá az utolsó alapítványra, nem még Rowling kollega. Pozíció. Én nem vagyok teljes mértékben, nem osztom mindazt, amit elhangzott, de természetesen az alapítvány munkáját nagyon értékelem. Sok jelentésben és nemzetközi dokumentumban látjuk azt, hogy mi, hogy is működik ez az alapítvány, és aláhúzzák a munkáját. Um, the last point with the... Az utolsó pont a mentesítésekkel kapcsolatban az Európai Uniós Ügynökségek 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés, teljesítmény, pénz, gazdálkodás, ellenőrzés. Hárkin asszony, parancsoljon. Köszönöm. Ahogyan a két kollégám is jelezte, az ügynökségek jelentős mértékben hozzájárulnak a mi munkánkhoz, nem csak a mi szakbizottságunkat értem ez alatt, hanem mindegyik parlamenti szakbizottságot, és a 2020-as stratégia megvalósításához is hozzájárulnak. Az ő munkáik nélkül nem tudnánk ilyen pontosan, hogy merre is tartunk. Hogy most a 2020-as stratégiáról beszélünk-e, vagy másról, a programok, a stratégiák mindig az aktuális politikai prioritásokat kell, hogy tükrözzék koherens módon, és nem csak, hogy koherensen, hanem úgy, hogy támogassák ezen célok megvalósulását A harmadik, negyedik és az ötödik bekezdés is hivatkozik a közös megközelítés úti tervére. 2012. júliusában készítették el ezt az ügynökséget, miután ebben megegyezett a tanács, a bizottság és a parlament, és figyelemmel követjük ennek az úti tervnek, a roadmapnek a megvalósulását. Fontos röviden megnézni ezt a roadmap-et, és megnézni ezt, hogy hova is tartunk, merre is tartunk. Talán érdemes itt egy-két dolgot kiemelni ebből. Például a bizottság vizsgálja a székhelyel kapcsolatos megállapodásokat is. Néhány ügynökség esetében ez már sikerült megoldást találni és megoldani a problémákat, másút nem. A roadmap az ügynökségek feladatait is megpróbálja racionalizálni. Látjuk például, hogy az Európai Tengeri Ügynökség Visszabonban a saját belső auditálási kapacitásáit összhangja hozza a halászati ügynökséggel, és közös számviteli vagy auditorokat alkalmaztak. A harmadik bekezdésben megvizsgáljuk azt, hogy milyen eredményeket sikerült elérni a CEPOL és az Europol kapcsán. Létrejött egy kézikönyv a legjobb gyakorlat példáival az ügynökségek munkájáról, és megnézzük azt is, hogy az éves és több éves komponensek, illetve a konszolidált éves beszámolók, jelentések rendben vannak-e, az összeférhetetlenségeket is vizsgálni kell, és létrejött egy új rendszer az összes e, alapítványnál ezzel kapcsolatban. A költségvetési rendeletben is e, előírjuk, hogy e, rugalmasan kell végezni a programozást, és transzparens módon több éves projekteket hogyan kell ütemezni, stb. Jelenleg is zajlik a munka, dolgozzunk a testre szabott teljesítményindikátorokon, amelyeket az egyes igazgatóknak el kell érni, tehát az ő teljesítményüket milyen kritériumok alapján lehet mérni. Ez, azt hiszem, hogy ez a munka már be is fejeződött. Milyen lépések történtek eddig, ezt próbálom röviden összefoglalni, illetve ezt próbálja röviden összefoglalni az úti terv, a roadmap. Áramvonalasabbá és áttekintetőbbé vált az egyénységek munkája, hatékonyabban, koherensebben működnek. Ez pozitívum, ezért szerintünk ezt támogatnunk kell, de természetesen továbbra is nagyon oda fogunk figyelni arra, hogy hogyan működnek az ügynökségek. Köszönöm. Köszönjük szépen, Harkins asszony. Van-e bárkinek megjegyzése? Igen, Pirinski úr. Csak hogy még két dolgot elmondjak. Miközben Harkin asszony ö, itt elmagyarázta nekünk a dolgokat, ezek az iránymutatások, amelyek a, a központ helyéről döntenek a decentralizált ügynökségek tekintetében. Ez már háromban <clears throat> is gondot okozott, ugyanis legalább egy harmada az ügynökségeknek nem rendelkezik erre vonatkozó megfelelő hivatalos okirattal, és Ráadásul arra is oda kéne figyelni, hogy jó helyen legyenek számukra, és teljes transzparencia érvényesüljön. Tehát ezek eh, nem működnek, ami az a teljesítmény alapú költségvetés tervezéssel kapcsolatban szerintem ugyancsak el kell mondani, hogy egyszerűsíteni kéne a folyamatot, és tényleg végeredmény eh, célúan kéne ezeket megalkotni. Aztán, ami a csalás ellenes stratégiát illeti, amit az Olaf alkotott az ügynökségek számára, ezzel kapcsolatban két workshopnak is kellett volna már lenni 2014-ben, de nem hozták meg a tőlük várt eredményt. Tehát ami az egyes, egyszerűsítést, a templéteket, az iránymutatásokat illeti, ezekkel egyetértek, hogy az unió számára még hasznosabban működhessenek az ügynökségeket. Kíván-e a bizottság, nem először még Rowling úr, azt szeretném a négyes ponttal kapcsolatban még elmondani, hogy valóban a racionalizáció kapcsán jobban oda kéne figyelnünk az ügynökségek konkrét munkájára, és különösen azokéra, amelyek háromszoros fenntartásúak, mert ezeknek a munkája nagyon dinamikus és nagyon fontos, hogy minőségi legyen. Kíván a bizottság még valamit hozzáfűzni? Csak röviden azt szeretném elmondani, hogy egyetértünk Harkins asszony értékelésével, a tekintetben, hogy a közös megközelítést hogyan sikerült 2012-ben végrehajtani. Az a 2012. decemberében a bizottság által bemutatott roadmap, amelyről beszélünk, 19 intézkedést javasol. Ezeket maga a bizottság sem ö, tudta és akarta mindet érvényesíteni, ezeket az ügynökségeknek kellett érvényesíteniük és enne, ezek kapcsán el kell mondanunk azt az egy dolgot, hogy az alapító szabályokat az ügynökségek vonatkozásában meg kéne újítani, hogy legyen bennük kitétel az irányítás azon aspektusára, hogy a közös megközelítésre, hivatkozással történjen az irányításuk. Tehát javasoltunk már revíziót, most úgy tűnik, hogy ez a 2015-ös munkaprogramban benne lesz. Köszönjük! Akkor Harkins asszony, ezzel mondhatjuk, hogy a témát lezártuk. Köszönöm. Az időtervről szólnék. 9 december 9-ig kell a módosítókat benyújtani. Az Emple bizottságban 29-én, január 29-én lesz a szavazás. Ezzel ülésünk végére értünk, de a koordinátorok remélem, hogy itt maradnak, mert ugye megbeszéltük, hogy lesz egy koordinátorok ülése, ami 6 kor kezdődik, úgyhogy addig szünetet rendelek el, mert nincs még mindenki itt. És kérem a tolmácsokat is, hogyha lehetséges, és van az adott nyelveken koordinátor, akkor maradjanak a koordinátorok ülésére, amely 25 perc múlva kezdődik, és fél órán keresztül fog tartani. Very much.